So, uh, dear colleagues, Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a délutáni ülésünkön. Közös vita lesz az Európai Parlament Magreb országokkal folytatott kapcsolatért felelős delegációjával. és különösképpen örülök annak, hogy beszélhetünk erről a témáról, és uh, itt van körünkben a Magreb delegáció társának Ayala asszony. Nagyon fontos számunkra a libiai hercet. Arról döntöttünk, hogy uh, amint lehetséges lesz egy delegáció Líbiába, kell, hogy parlamenti képviselők is részt vegyenek ebben, hiszen nem elegendő az, hogy hogy csak másodkézből kapjunk információkat. Nagyon fontos, hogy legyen ilyenfajta találkozónk, fontos ez a találkozó, és az a tájékoztati, amely január 20 22-én, február 22-én lesz. Ebben a témában a külügyi ügyek tanácsán nagyon fontos lesz. Tehát eh, a mi találkozónk is eh, pont időszerű, és Vincent Pikét is eh, üdvözlöm az EKS részéről, és Ambrózi urat, a Migrációs Nemzetközi Szervezet részéről, az UNHCR képviselőjét is elhívtuk, de nem tudott senki eljönni, de háttérinformációkat küldenek Líbiáról, és ezek megtalálhatóak a találkozunk a mai ülésünk dokumentumai között. Most megadom a szót Ayala asszonynak, majd pedig Vincent Piqué úrnak. Sí, muchísimas gracias, señora Ligal. Köszönöm szépen, Gál asszony. Először is engedje meg, hogy részvétemről részvétemet, részvétemet nyilvánítsam a líbiai polgároknak, akiket eh, megtámadtak, illetve az egészségügyi dolgozóknak is eh, szeret, feléjük is szeretnék eh, részvételt nyilvánítani. Nagyon fontos a számukra, hogy mihel, mielőbb stabilizálódjon a helyzet Líbiában, illetve hogy a líbiai polgárok békében élhessenek. Jelenleg ezt nehéz elképzelni, de erre törekszünk, és azt gondolom, hogy ez a fajta elkötelezettségünk, ez a mai találkozóban is megnyilvánul. A Magreb delegáció részéről pedig szeretnék köszönetet mondani a Libeszak bizottságnak Köszönet azért, hogy erre az együttesülésre sor kerülhet. A líbiai helyzet témájában. Megköszönöm Piké úrnak a külügyi szolgálattól, hogy ellátogatott ide. Egyébként törzs vendégünk, és eh, mindig is eh, megfelelő tájékoztatást adott arról, hogy eh, hogyan is áll a helyzet, illetve köszönet Ambrózi úrnak is a Migrációs Nemzetközi Szervezettől, aki szintén folytonosan tájékoztat minket a munkájáról, és azt gondolom, hogy ez segít minket a munkánkban. Január 22-én, ahogy önök is bizonyára tudják, a külügyi tanács vitát rendezett Líbiáról. Pontosan azért, mert rendkívül bonyolult a helyzet. Szemszelemi úr is ott volt ezen az ENSZ részéről, ő a különleges megbízott, aki összefoglalta a helyzetet, elemezte a politikai folyamatokat, illetve az új alkotmány elfogadásának lehetőségéről és a következő választásokról is beszélt. Természetesen az összes külügyminiszter támogatta őt a feladatának elvégzésében. És minden külügyminiszter azt fejezte ki, hogy mennyire fontos az egység és a stabilitás Líbiában az Európai Unió elkötelezett híve Líbia stabilitásnak, stabilitásának, illetve az ENSZ munkáját is támogatjuk Líbiában. Támogatjuk az ENSZ ügynökségeit is, akik jelen vannak a területen. Akár migrációs témával foglalkoznak, akár mással. A miniszterek továbbá Megtárgyalták azt is, hogy hogyan lehet együttműködni a migránsok származási országaival, amelyek a száhelővezetben helyezkednek el. Miután ez egy együttesülés, azt gondolom, hogy még fontosabb az, hogy alaposan végighallgassuk a szakértőinket, meghallgassuk a legfrissebb híreket. Líbiáról, és miután itt a Libében ülünk, az is nagyon fontos, hogy a migránsok milyen helyzetben vannak jelenleg Líbiában. Köszönöm. The floor is yours. a szó. Thank you very much indeed. Um... Köszönöm szépen elnök asszonyok. Örülök annak, hogy az Európai Külügyi Szolgálat nevében önöket tájékoztathatom a libiai megközelítésünkről. But, um, the recent events of, um, in Libya over the past two days de az elmúlt napok eseményei azt mutatják, hogy uh, milyen felkészültség van. A Líbiában az egyetlen működő Tripoli melletti nemzetközi repülőtéren harcok voltak, sokan meghaltak, közöttük civilek, és nincs most már azóta egy hete szinte légiközlekedés. Az EU-ENSZ közös Afrikai Uniós missziója is odament két héttel ezelőtt Bengáziban autóbomba eh, robbant, terrorista támadás volt ez, több mint 30-an életüket vesztették, még többen megsérültek. Ez óriási hatással van az ország stabilitására, illetve a biztonsági klímára az országban. Hallhattunk arról is, hogy különböző személyeket meggyilkoltak egyfajta kivégzés által. A libiai nemzeti hadsereg egyik parancs noka, és egy parancsnok, akit vád alá helyezett már a nemzetközi büntető bíróság ő követte ezt el. Másfajta megtorló intézkedések is voltak. Mindez azt mutatja, hogy mennyire brutális a helyzet Líbiában. Ez azt mutatja, hogy hogy mennyire feszült a biztonsági helyzet, és hogy mennyire szükség van arra, hogy Líbiában sikerül megoldani ezt a politikai válságot. Hogy röviden beszámoljak önöknek a külügyi találkozókról, ami hétfőn történt. Ezen a találkozón jelen volt Hassan Szalamely képviselő is az ENSZ részéről. A külügyminisztereknek adott támog, tájékoztatásában és a vita során is azokra a megoldásokra helyezte hangsúlyt, ahol az Európai Unió részt vesz Líbiában. Ez egyik egy politikai megoldás. Itt támogatjuk az ENSZ akciótervét, amit Szalamely asszony mutatott be szeptemberben, miután őt kinevezték. Ebben a tervben fontos szerepet kapott az, hogy legyenek választások Líbiában, elnöki választások és parlamenti választások is. ami persze egy óriási feladat, főként a libiai kontextusban. Ráadásul a választási keret nem létezik, tehát nincsen alkotmány Libiában, amely megszabná az elnök feladatait, és nincs semmilyen fajta jogi rendelkezés arról, hogy az elnöki hivatal hogyan lenne kapcsolatban a parlamenttel és a kormányjal. Mielőtt meg lehetne valósítani ezt a választást, nagyon sok előkészítést kellene tenni jogi és operacionális szinten. Pozitív az, hogy megkezdődött a szavazók jegyzékbevétele, és az ENSZ külön képviselője bízik abban, hogy ezt le lehet majd zárni a határidő előtt. Egy nagyon fontos pont a választások szempontjából, illetve a jogalkotási keret megvalósítása szempontjából az az, hogy legyen egy nemzeti konferencia, amelynek értelmén belül Szelemájer asszony azt szeretné, hogyha nagyon sok szereplő részt venne ebben a politikai, gazdasági, törzsi élet részéről. És a konferencia fő célja az lenne, hogy politikai konszenzust alakítsanak, egy széleskörű politikai konszenzust, ahhoz, hogy biztosítani lehessen azt, hogyha megszületnek a választási eredmények, akkor azt el is fogadják majd a politikai csoportok, csoportosulások. Egy ilyenfajta nemzeti konferencia megszervezése óriási kihívás, és pontosan ezért Szalamály asszony úgy fogja ezt megkezdeni, hogy alkonferenciákat fog szervezni. Ez is egy olyan fajta munka, amit az EU és a főképviselő támogatni kíván, ugyanis csak egy megfelelő szavazás által, megfelelő választások által, megfelelő jogi keret által, vagy egy alkotmány által, vagy annak hiányában, egy megfelelő jogi alappal, csak így lehet politikai megoldást kínálni a jelenlegi politikai válságra. Ez egy fontos megoldási mód. A másik dolog, amiről beszéltünk a külügyi tanás ülésén hétfőn, ez a gazdasági oldala volt a kérdésnek. Itt nagyon vegyes a kép. A makro gazdasági szinten az eredmények jók, az árak emelkedtek, az olajbevétel, az olajárak emelkedtek, az olajbevétel ezért növekedett. Egy millió hordó naponta a kitermelés, tehát a Nemzeti Bank kincstára kezd megtelni, tehát lenne elköltendő pénz, viszont nem költik el a pénzt, legalábbis nem megfelelően és nem a helyes módon. A legtöbb mindent a kormányhoz kötődő embereknek, munkatársaknak, a biztonsági embereknek fizetik ki. Sok esetben informális biztonsági erőkről van szó, miliciákról, de nagyon sok pénz lecsorog a közszolgálathoz, illetve a minisztériumokhoz. Tehát annak ellenére, hogy pozitív makroadatok vannak, nagyobb stabilitásra lenne szükség a, a az átváltási árfolyamban is. Van egyfajta gazdasági párbeszéd is, amely létezik eh, Líbiában, ez egyenlőre az Európai Unió nélkül zajlik, de itt is szívesen um, hozzájárulnánk a keretek kialakításához. Tehát ennyit szeretnék elmondani a politikai és a gazdasági oldalról. Szeretnék beszélni a migrációról is, amely ugyancsak fontos prioritása nem csak az EU egészének, hanem a főképviselő asszonynak is. 2017-ben, de erről már még beszélünk részletesen, javultak az adatok, előrelépés történt, kevesebb menekült érkezett az európai partokhoz, kevesebben haltak meg a tengeri átkelés során, amely egy nagyon fontos humanitárius aggály volt számunkra. Sok embert sikerült megmenteni a vizekről, és egyre többen tértek vissza Libiából származási helyükre azon program segítségével, amelyben mi az IMO-val együttműködünk. Ezek ez segítségnyújtást jelent az önkéntes visszatéréshez. Mindent megoldottunk volna? Nem. Tény az, hogy nagyon sok um, illegális menekült van Líbiában, 600 ezer körülbelül, és még mindig ez potenciális problémát jelent. Ezen kívül nagyon sok, nagyon sok illegális bevándorlót tartanak a fogotató központokban, amit a kormány felügyel, ezen központok közül néhánya teljesen független, ismeretlen csoportok irányítanak. Tehát itt nem csak, hogy humanitárius, hanem emberi jogi kérdés is van és pontosan ezért a főképviselő asszony arról döntött, hogy az ensz együtt működik, illetve az Afrikai Unióval is, hogy erősítsük az önkéntes visszatérés az adott segítségnyújtást. A célunk az az, hogy meggyőzzük a libiai felet arról, hogy hagyjon fel az illegális bevándorlók büntetőjogi fogvatartásával, ez a fő célunk, de az igazi cél az az, hogy legyen hogy ezekből a központokból kikerüljenek ezek az illegális bevándorlók. Van egy munkacsoport az ENSZ-EU között az, és az Afrikai Unió között november 20-ai Abedzseni Afrikai Unió találkozón is szó volt erről. December 14-én Brüsszelben volt egy találkozó, ahol a munkát megterveztük, és itt megvitattuk a támogatott önkéntes visszatérés elemeit, ezen kívül politikai szerepet vállalunk a libiai hatóságokkal is. Itt állandó kapcsolatban vagyunk, de azt reméltük, hogy sikerül majd egy közös missziót létrehoznunk az ensz és az Afrikai Unióval együtt ezen a héten, január 22-én, viszont ez a misszió meghiúsult, a Maltige repülőtéren történt incidensek miatt. Tehát elhalasztottuk ezt a missziót. Február 20-a környékére. Voilà. Annyit szerettem volna elmondani. Teljes mértékben támogatjuk az ENSZ politikai megközelítését és gyakorlati együttműködésben vagyunk az ENSZ családdal a migráció kérdésében. Köszönjük szépen ezt a sok fontos információt. Most Ambrózi urat kérem, hogy folytasson sort. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Önöket. Röviden szeretném összefoglalni, hogy hogy látjuk a líbiai helyzetet, és az EU partnerségi kapcsolatát és egyes EU-s tagállamok partnerségi kapcsolatait a térségben. Figyelembe kell venni mindig azt, hogy milyen bizonytalan a helyzet, amit éppen hallottunk. Ettől függetlenül azért nagyon sok jó és békés és komoly tevékenység zajlik a terepen, napi szinten. Vannak ugyan fennakadások, de azért végezzük a munkát. Három ember csoport típussal foglalkozunk. Ezek persze összefüggésben állnak egymással. A belső hazátlanokkal, akik eh, az országon belül mintegy 180 ezer ember vándorol, mert nincsen hol laknia. Szerencsére ez a szám most elkezdett csökkenni. Nem nagyon gyorsan, de szép lassan csökkenőben van. ezer korábbi ilyen belső menekült úgy döntött, hogy visszatér oda, ahol lakott, és újra, újraépíti az életét. Ezért csökken a még utolnevők aránya. És ebben próbáljuk támogatni őket, hogy tényleg hazamenjenek, és tényleg megpróbáljanak normális módon tovább élni, valamiből megélni, és ők is járuljanak hozzá az az ország stabilitásának fenntartásához ezáltal. És aztán vannak a külső migránsok, akik 620 ezeren vannak, legalábbis a nyilván tartottak, de nem tudjuk pontosan, hogy, hogy valójában hányan vannak. Az ország nagy. Ennyi biztos, hogy van, mert őket bejegyeztük, mi kb. 800 ezerre, esetleg 900 ezerre becsüljük az összes migráns számát. Ők mindenhol jelen vannak az országban, de nagy részük, 50%-uk azt mondja el, hogy eredetileg Líbiába ment munkát keresni, mert ez korábban is szokás volt a délebi országokból, sokan mentek Líbiába munkát keresni. És ez egy reflex, ez egy szociális reflex egyes délebbi afrikai országokban. Régen ez működött. De ezen migránsok tehát nem akartak eleve, meg többségük most sem akar Európába tovább menni, csak munkát keresnek, és a körülmények most erre nem optimálisak. Tehát ezért is jó lenne stabilizálni az országot, hogy, hogy tudja fogadni a bevándorlókat, tudja nekik munkát adni, ennek korábban volt hagyománya, és így azoknak a száma is kevesebb lesz, akik második ötletként megpróbálnak tovább jutni Európába. Van egy-két jó hírünk a sok rossz mellett. Nő tehát a hazaköltözők száma, akik az országon belül ö, hazamennek. Ez az arra utal, hogy az ország egyes részei legalább most már legalább annyira stabilak, hogy emberek. A másik jó hír, hogy a Líbiából tengeren átkelők száma tavalyhoz képest nő, csökkent, Persze a dolog hátterében problémák is vannak, mert hát a Libiában állomáshozó migránsok jogairól jobb nem beszélni, tehát nagyon nyomorúságos körülmények között élnek, adós rabszolgaságba hajtják őket, lábbal tiparják minden emberi jogukat, és élet és lakhatási körülményeik nyomorúságosak. Tehát ugyan csökken a száma az átkelőknek, de az ott maradók körülményei egyre rosszabbak. És ezen segíteni kellene. Általában ugye Líbiában a migránsokkal való bánásmód, hát nem emlékeztet az európaira. Vannak fogva tartó táborok, vagy fogolytáborok. Az Afrikai Unió és az EU között és az ENSZ közötti abidzsani megállapodás azt mondja ki, hogy segíteni fogja mindhárom szervezet a, ezekből a táborokból a hazatérést, tehát, hogy ne a táborok maradjanak fönn, ne is Európába induljanak el, hanem haza tudjanak menni az emberek. A CNN-en és más csatornákból is látható, hogy milyenek ezekben a táborokban a körülmények, én már 30 éve dolgozom ezen a területen, és ennyire nyomorúságos helyeket még nem láttam, pedig hát láttam már elég sok nyomorúságot, szóval ez az iszonyat volt maga. Ilyen körülmények. Ez mindent elmond, és ez csak egy aspektus. Tehát megpróbáljuk a, fog, hát ezeket a táborokat kiüríteni, túlzsúfoltságukat megcsökkenteni, a líbiai hatóságok ezt vállalják, hogy a ezen fogvatartó táborok rendszerét felszámolják. Vállalni vállalták, de nem láttuk még konkrét lépéseket. Úgy tűnik, hogy ezek fizikailag nem fognak megszűnni, és fennáll az esélye, hogyha haza is mennek belőle emberek, újak jönnek majd a helyükre. Az Abidzsani csúcson elhangzott, hogy az abradai harcok miatt az egyik ilyen nem túl nagy tábor, vagy hát menekült tábor lakossága hirtelen 20 ezeresre, még így is a táborokban lakók száma, ebben a táborban lakók száma 8 ezer, a lehető leggyorsabb módon próbáljuk hazatelepíteni az embereket, hogy ne töltődjön újra a tábor, és megszüntethető legyen. A visszatérítésben lébi ugye az emberek visszaintegrációja bármi országban nehéz lenne, de egy dezintegrált országban nem nagyon lehet elvárni, hogy integrálják a menekülteket. Nincs is mibe. Sikerült hazatelepíteni Európából. Jó hír, hogy ez több, mint amennyit terveztünk. 19 ezer volt az összes hazatelepített száma. Őven gond, de azért vissza vették ezeket az állampolgáraikat. Két apró megjegyzés még. Mielőtt a kérdésekre válaszolok. Ami Líbia történelmileg Líbia egyik hát történelmi régiója, és sok minden indult ki onnan, és a szociális kohéziónak vannak kulturális társadalmi ö, hagyományai. A helyi és a legtöbb belső menekült is egyébként ebbe a térségbe tér vissza, reméljük, hogy így az ő esélyük is nő arra, hogy új élete. Stabilabb ez a térség, hát annál kevésbé fog tranzitzónaként szolgálni, hanem esetleg hát megfogja az odaérkezőket, mert tud nekik lehetőségeket biztosítani, kiveszi az emberkereskedő kezéből, vagy ki szábában és az egyik tagját ennek a csoportnak elrabolták, három napig fogva tartották, szerencsére aztán elengedték a helyi vezetők vének kérésére, és nem is kellett, és hogy lehetett tárgyalni az elrablókkal, és a helyi vezetők ebben partnerek voltak. Utolsó ellene a komplex problémakörnek ugye a csempészet, az embercsempészet. Gyák veszik az embereket, használják őket rabszolgának a táborok környékén, és ugye nem volt minden eleme verifikálható ennek a riportfilmnek, de bizony hát sok nem beszélhetünk jogállamiságról Líbiában, ezért folyamatosan oda kell figyelni nemzetközi együttműködésben, rendőrség, igazságügyi, nyomozati együttműködéssel, hogy van is működő mafiák, és Európában is működő mafiák, tehát hogy megtaláljuk a központjukat, és felszámoljuk őket, az itt a nagy kihívás. Ehhez kéne a nemzetközi együttműködés. Ezeket a felhajtó erőket, bűnöző társaságokat kéne fölgöngyölíteni, akik a ne már elkapni. Köszönöm szépen! Szívesen válaszolok kérdéseikre. Mi köszönjük Önnek, Ambrózi úr! Köszönöm ezt a nagyon informatív és fontos beszámolót. Eddig egy valaki jelentkezett, ha más is szeretne kérdést föltenni, azt meg lehet tenni. Verzsia asszony, parancsoljon következik. Köszönöm szépen, önök asszony. Én is jártam Líbiában a Libe misszióval. Bocsánat, tetjük, és Amit akkor láttunk, hallottunk, azt csak megerősít. Sok mindent hallottunk ugye a civil szervezetektől, ott a helyszínen is, itt is, a különböző nemzetközi szervezetektől. Régóta Libiában tartózkodnak. Libiában van egyfajta migrációs hagyomány, amit, ha így mondhatom, nem zavart meg, érzem magam. Úgy beszélnek ezek az emberek, mintha lenne egy stabil kormány. Líbiában, ami kontrollálja ellenőrzés párbeszédet folytatni, vagy bármilyen döntésre jutni ilyen helyzetben. A kivégzésekről, amit hallott sokat, befogadó központokra is, gyakorlatilag a a legtöbb migráns nem is kerül semmilyen kapcsolatba a libiai hatóságokkal. Nincsenek ott a nemzetközi szervezetek részéről, tehát minden esetben a nemzetközi szervezetek is líbiaiakon keresztül a területet, de hát sok milícia, már elnézést kérek, hogy ezt mondom, de hát annak fogad hűséget, aki többet ígér. Az elmondott számadatok alapján, hogy milyen bizonyosság van arra, hogy, hogy azok a szem, hol van a határ az életkörülmények javulása között, és félve használom ezt a, ezt a szót, mert drámai tényleg a helyzet ezekben a központokban. Ha mondan egy-két szót, illetve hogy milyen folyamatok folynak délen, de hát amikor az ember ismeri a, a libiai helyzetet, akkor elmondhatjuk azt, hogy a helyi törzseken, ezt is idézőjelben mondom, a helyi törzseken kívül igazából senki nincs jelen a területen, a déli területeken. Aztán még egy téma, pénzügyi támogatás. Vajon milyen sorsa lesz a pénznek? Végrehajtott pénzmosás ra vonatkozóan is azt hiszem, hogy hát itt cselekedni kell. Szerintem ez a lényege a dolognak, hogyha ezt meg tudjuk oldani, akkor szerintem meg az egész, az egész hálózió, nem tudom ki, ki, a, ki kezdi a válaszadást. Próbálom. Két dolgot hadd korrigáljak. December óta vannak Líbiában nemzetközi szervezetek, UNHCR, illetve a Nemzetközi Migráns, eh, Migrációs Szervezet eh, a nemzetközi közösségtől, és eh, és más eljárások is vannak, tehát egyéb mechanizmusokkal azért a munkatársaink jelen vannak a terepen, és azt hiszem, hogy ezzel mi sokkal rugati túlszejtésről is múlt héten, ez egy nemzetközi csoporttal történt. Amikor a migráns központokról beszélünk, akkor ezek olyan központok, amiket a kormány működtet, mármint is vannak a magán központok is, nem tudjuk, hogy hol vannak, nem tudjuk, hogy hányan vannak, ott fogalmok nincs az egész ezzel, tudjuk, hogy ez létezik, de hát erről nem tudunk semmit mondani, mert nem férünk hozzá semmilyen információhoz. Tehát hívjuk mondjuk valójában az a milíció működteti, ami éppen a területen aktív, és sok helyen elképzelhető, hogy a milíciák valamilyen kapcsolatban állnak a belügyminisztériummal, Tehát a e tulajdona egy-egy milícia, és ő a saját zsebéből fizeti ki ezeknek az ott dolgozó katonáknak a bérét. Ami a hazatérő személyek számát illeti, ezeket a személyeket mi visszük haza, mi szállítjuk haza, mert úgyhogy szerintem egészen közel állhatnak a valósághoz azok a számadatok, amit mondtam. Köszönöm az észrevételeit. Pontosan ezzel a dilemmával állunk szemben mi is. Ez szempontból ugye el kell mondani azt, hogy humanitárius valamilyen módon is, de azt próbáljuk elérni, hogy a líbiaiak, illetve a migránsok szenvedéseit csökkentsük. Nincs természetesen egyértelmű hatóság. Az egyezményeket ugyan aláírtuk, illetékes úgymond hatósággal, akár a központokban, akár a migráns központokban, akár máshol. Ez valóban gond. Egyetlen modus operandi találtunk, folytonosan tárgyalunk az összes érintett féllel, hogy el tudjuk végezni a humanitárius feladatunkat. Ezt nagyjából eddig meg tudtuk valósítani, néha nem. egy közösség vezető szervezetet hoztunk létre, ahol bevonjuk a helyi lakosságot, a helyi vezetőket, és az időseket, a, úgymond a törzs bölcseit. És az a feladata ennek a bizottságnak, hogy köz, iskolépítéssel vagy kútásással függ, ott döntik el, ott dől ez el a helyiek bevonásával mik fellépésről van tehát szó, tehát olyan dolgokat teszünk, amit, amiről a közösség dönt, és amely hagyományos vezetőket, vagy választott vezetéket. A cél az, hogy együttműködjenek ezek a személyek. Úgyhogy azt hiszem, hogy valamilyen módon a közösség építéshez, vagy a szociális kohézió növekedéséhez. A kormányzati ellenőrzés leírása a libéi területről egyetértek az ön véleményével. Ez valóban tény, nincs e kormányával, az egyetlen nemzetközileg elismert kormány, és tudjuk, hogy mire, mit tudnak elérni, mire képesek. Tudunk a líbiai hatóságoknak abban, hogy kezeljék az irregulár, irreguláris, illegális menekülteket, és figyelembe vegyék az emberjogi aspektusokat, és ez fő eleme mindennek, amit teszünk, például a kapacitás kiépítésének, vagy a menekülteket, és figyelembe vegyék az emberjogi aspektusokat, és ez fő eleme mindennek, amit teszünk, például a kapacitás kiépítésének, vagy a képzéseknek, és ez kihat, ahogy mondtam, arra is, hogy együtt tudjunk működni a fogvatartó centrumok helyzetének javítása. Nem minden van ellenőrzésünk alatt. Tudjuk, hogy mások is tevékenykednek, ahogy Ambrósz úr is elmondta. Persze figyelembe kell vennünk a területi szuverenitás kérdését is, és ezt meg is tesszük. Részleges a munkánk, nem végeztük még ezt teljesen a kérdés megoldásnak egyetlen megoldja, megoldás az az, hogyha az országot politikailag stabilizáljuk, egy olyan eh, megállapodásra van szükség, olyan béke megállapodásra, amely egy legitim kormányt hoz létre, és amely képes Libia területét ellenőrizni teljességében, és ehhez kell egy egységes katonaság támogatása, és persze ezt könnyű ezt kimondani itt vagy bárhol más is, viszont véghez kell egy egységes katonaság támogatása, és persze ezt könnyű ezt kimondani itt vagy bárhol más is, viszont véghez van egy lista, amely tartalmazza a pénzmosás szempontjából legkockázatos, legkockázatosabb országokat. Részt vagy pénzmosásban New Yorkban is vitáznak erről, de hogyha ez szinten itt döntés születik, akkor ez a bati és déli részén. És tényleg utolsó pontként nemzetközi munkatársak, az EU delegációnk, ahogy azt önök is látták, jelenleg a Tripoliba látogatnak hetente egyszer vagy kétszer is akár. Egy napot töltenek ott. A másik dolog az az, hogy Piket úr és Ambrózi is köszönjük. Nagyon jó volt ez az információ és ez az előadás. Ayala Sender asszonyt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindezt annyit szeretnék elmondani a szekció végén, hogy az előadások, amelyeket hallottunk, a kérdések, megjegyzések mind arra mutatnak, hogy enyhén kicsit javult a helyzet, talán szerény optimizmusra van ok. Az intenzív párbeszéd eredményeképpen valamivel javultak a körülmények. Szó sincs arról, hogy rózsaszínben láttam világot, de van egy cselekvési terv, és talán-talán van az alagút végén fény, ugyanakkor hosszú még ez az alagút, és sötét. Ambrózi úr kifejtette, mennyire szörnyű még egyes helyeken a helyzet, de hogy lépésről lépésre megpróbálják stabilizálni a helyzetet, az emberek haza küldeni, a hazaköltözésben segíteni. Ez a stabilitáshoz feltétlenül szükséges, az önkéntes visszatérés nagyon jó ö, módszer. Súlyos gond azonban továbbra is a pénzmosás. Az Európai Uniónak ezen a területen többet kellene tennie. Azt gondolom, hogy azonosítani kéne azt, hogy mely számlákon történik az a mozgás, ami ebben érintett, tehát azt gondolom, hogy ennyi humán tőke és kiber tudás birtokában talán fel tudjuk deríteni azt, hogy ezt az emberi tragédiát ki okoz és ki a felelős ezért. Fontosnak tartom azt is, hogy amikor megnyilatkozunk ezzel kapcsolatban, akkor próbáljuk azt, akkor azt kéne elérni, hogy az összes érintett fél Líbiában valamilyen képen részlese legyen a folyamatoknak. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Unióban jelenleg azt kell elérnünk, hogy plusz konfliktust ne szüljön a mi ténykedésünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ayla Szenderasszony. Köszönöm a beszámolókat, előadásokat. Ezért az EU jogot is érinti, hogy ezek az adatok mennyire, hol, milyen mértékben adhatók ki. Általában az EU joganyaga nem szokott lehetőséget adni arra, hogy harmadországbeli bíróságok hozzáférjenek közvetlenül ilyen típusú adatokhoz. Az általános adatvédelmi rendelet azt mondja ugyanakkor ki, hogy mindez megállapodásoknak is tagjai az Európai Uniós országok, és van egy kétoldalú jogsegélyegyezmény az USA-val, ezért, hogy még elmondhassa, amit akar. Sorry that this... Elnézést. Elnézést, hogy csak így beestem ide, de hát ilyen a parlamenti képviselői munka. Annyiszor előfordul az ilyesmi. Elnézést mondom, hogy így beestem csak ide, de az KC parlamenti konferenciáról érkeztem, az is az én dolgom. Microsoft. Nos, ebben a témában ügyvédekkel folytatunk eszmecserét a minap, olyan ügyvédekkel, akik eh, magánélethez való jog témájában, illetve alapjogokban szakértők. Egyértelmű, hogy eh, sok partnerünk nem viszonozza ugyanazokat a jogokat, amelyeket mi biztosítunk. Pedig ezek a globalizációban partnereink. Az Egyesült Államok egészség, igazságügyi minisztériuma az Egyesült Államok területén kívül tárolt Microsoft adatok esetében, ugye vizsgálatot folytat, az Európában tárolt adatokról van szó, számukra ez nagyon fontos, európai polgárokról szóló személyes adatok ezek. Az európaiak alapjogai forognak kockán. Mi kidolgoztuk ezeknek a jogoknak a védelmét, volt egy adatvédelmi csomagunk is erről, ami egy nagyon komoly előrelépés. A másik dolog pedig a nemzetközi jog. A nemzetközi jogalapelvének mindig meg kell felelni, annak a államnak a jogszabályait be kell tartani, ahol egy adott hivatalnok dolgozik, tehát a terület jogszabálya kell, hogy érvényesüljön, nem annak az országnak a jogszabálya, ahol be van jegyezve egy adott cég. Mindezzel azt próbálom mondani, hogy nagyon fontos és érdekes számunkra a Microsoft, Microsoft ügy, amit most tárgyal a legfelsőbb bíróság. Nyomon kell ezt követni, és a megfelelő következtetéseket le kell vonni. Mindig ezen voltunk, amikor a viszonosság elve nem érvényesül. Az adatok, adatok eljutnak az Egyesült Államokba, hogyha egy európai bíró megpróbál hozzájutni ezekhez, megpróbál hozzájutni hasonló Egyesült beli adatokhoz, akkor nem hiszem, hogy az USA ezt szó nélkül hagyná, vagy ezt egyáltalán lehetővé tenni. Elég sok bizonytalanság lengi körül ezt az egész ügyet, illetve az Európai Bíróságnak is volt ítélete a transatlanti adat átutalás kérdésében. Aztán az ír ítéletről is beszélnünk kell. Ez az úgynevezett eh, magánéletet, magánéletet védő pajzs meg erősítése volt, aztán ott van még a Safe Harbor. Hogyha ezeket felrúgjuk, ezeket az ítéleteket, akkor elég nagy jogbizonytalanság alakul ki. Ezek nagyon hatékony jogszabályi keretek voltak, és ezeknek komoly hatásuk volt a tagállamokban. Tehát ezeket amikor kezelni kell. És azt hiszem, hogy ha politikai elkötelezettséggel Hát itatva beszélünk erről, akkor a feladat. Akkor következik a következő napi rendi pont. Albert úr, ismét önnek fogok szót adni. Az ENISZA szabályozás